9-én berekeztett ülést újra megnyitottnak nyilvánítom. Kedves kollégák, nagyon örülök annak, hogy ma 12 horvát megfigyelő kollégát és kolléganőt üdvözölhetek első plenáris ülésük alkalmából. Szeretettel üdvözlöm őket itt a teremben. Bocsánat. Kedves kollégák, kedves Horvát országból érkezett kollégák, önök ma első alkalommal vesznek részt ezen a plenáris, illetve ebben a teremben egy plenáris ülésen. A frakciók és a bizottsági üléseket már ismerik, és hát részt vehetnek a vitákban, és így módon országok soron következő csatlakozását az Európai Unióhoz jól elő tudják majd készíteni, és önök maguk is fel tudnak készülni arra, hogy hogyan tudják majd az országuk érdekeit is képviselni, ha majd teljes jogú tag lesz. Az Európai Parlament, hölgyeim és uraim, már ratifikálta a csatlakozási szerződést, és nagyon reméljük, hogy 2013. július 1-ével Horvátország az Európai Unió 28. tagállama lesz. Ez egy történelmi nap lesz Horvátország számára, de azt hiszem, hogy az Európai Unió számára is az lesz, és az egész nyugati Balkán számára. Hölgyeim és uraim, amikor ma új kollégákat üdvözlünk, akik együttműködnek majd velünk először megfigyelőként, később teljes jogutaként, ez azt is jelzi, hogy a válság ellenére, amelyről minden nap szót kell ejtenünk sajnos itt az Európai Unióban, ez a népek és államok határon átnyúló együttműködésén nem változtatott, ennek továbbra is megvan a maga vonzereje, és még mindig nagyon sokan vannak, akik irigyelnek bennünket ezért az integrációs folyamatért, és vannak olyan népek, amelyek ehhez csatlakozni kívánnak, és nekünk ez semmiképpen sem teherként kell megérnünk, hanem esélyként igenlésnek, az európai integráció gondolata elfogadásának. Éppen ezért én ezt egy bátorító jelzésnek tartom, hogy ebben a helyzetben amikor mindannyian arról gondolkozunk, hogy mi is az értelme ennek az egész integrációs folyamatnak. Vannak olyan népek, amelyek ehhez kívánnak csatlakozni, és azért szimbolikus, és ezt fejezi ki számunkra a horvát megfigyelők jelenléte, tehát hölgyeim és uraim, még egyszer nagyon nagy szeretettel köszöntjük Önöket. A Március 28-29-i plenáris ülések jegyzőkönyve és az elfogadott szövegek rendelkezésükre állnak. Kérdezem, van-e kifogások? Nincs, akkor így ezeket a jegyzőkönyveket elfogadtuk. Dimitas Stojanov november